lezárom ezt a vitapontot. Holnap lesz a szavazás 12 órakor. A következő napi rendi pont a Kekus jelentés, energiahatékonysági intézkedések, kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása. Kérem a jelentést tevőt, hogy mutassa be a jelentést. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, biztos asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyékjelentés tevőnek az elmúlt hónapokban. A Az hatékonyság az Európai Unió 2020-as stratégiájának középpontjában áll, ami a befogadó jellegű növekedést illeti. Azt gondolom, hogy nagy feladat előtt áll Európa, nagyon fontos az általános energiafogyasztást csökkenteni, még 20%-kal 2020-ig. Ez nem kis falat. Éppen ezért azt gondolom, hogy az összes politika, amely az energiahatékonysággal foglalkozik, például a kohéziós politika, fontos, hogy jelentős szerepet töltsön be. Jelentésemmel még egyszer hangsúlyozni szeretném az energiahatékonyság előnyeit. Az energiahatékonyság versenyképességet, a növekedést is erősítheti, több munkahelyet teremthet, és ezzel növeli a hozzáadott értékét ezeknek a munkahelyeknek. Ez erősítheti a beruházásokat is, és a válság hatásait. A jelenlegi intézkedések azt mutatják, hogy a legtöbb negatív tény a nem megfelelő tájékoztatásból adódik, ezeket nem ismerik eléggé, illetve a megvalósulás sem kielégítő a már meglévő jogalkotás megvalósítása. Éppen ezért a jelenlegi programozási időszakban, a 2007 és 2013 közötti időszakban a problémák inkább gyakorlati jellegűek, ezek nem annyira jogalkotáshoz kapcsolódnak. Az új jogalkotási keret megváltoztatása, a kohéziós politika esetében lehetőséget biztosított arra, hogy különböző javaslatokat gyűjtsünk össze, és én ezeket megpróbáltam összegezni a jelentésben. Tehát nagyon fontos, hogy a következő 7 éves költségvetésben az energiahatékonyság is megfelelő helyet kapjon. A kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz az Európai Unió kezében, az európai gazdaság erősítése érdekében, illetve nagyon fontos 2020-ig a jelentősebb energiahatékonyságot megvalósítani. Nagyon fontos, hogy a tagországok finanszírozást kapjanak, illetve beruházási lehetőséget lássanak az energiahatékonyság megvalósításában, és ezt ne extra teherként éljék meg. Az európai regionális fejlesztési alapból érkező eszközök stabil és hosszú távú programok megvalósulására biztosítanak lehetőséget. Az önkormányzatoknak szűkösek a beruházási lehetőségek, éppen ezért nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatok könnyebben hozzáférhessenek az ilyen célú beruházásokat segítő finanszírozási eszközökhöz. Biztosítani kell, hogy a menedzsment különböző szintje, illetve a kormányzat különböző szintjeje ebbe bekapcsolódhassanak nemzeti regionális helyi stratégiák, szerepe is hangsúlyozandó a környezetvédelem, energiahatékonyság területén. Ezeket nagyon fontos koordinálni az Európai Unió céljaival. A megszorító intézkedések nagyon nehézé tették a tagországok feladatát, a társfinanszírozást illetően, a kohéziós politikák társfinanszírozásánál. Éppen ezért nagyon fontos új, innovatív finanszírozási lehetőségek kiaknázása, és biztos vagyok abban, hogy úgy járunk el megfelelően, hogyha a támogatásokat pénzügyi eszközökkel koordináljuk, amikor új modelleket próbálunk meg kialakítani a magánszféra és az állami szféra együttműködéséhez, a PPP kialakításához. A bizottság már eddig is hatékony munkát végzett ezen a területen, speciális javaslatokat dolgozott ki, és nagyon fontos, hogy ezt a célt tovább vigye. Meg kell próbálnunk az energiaszegénység leküzdését megoldani. Ketten kértek szót a témához, Bánki úr először

Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok Klevalszonynak a nagyszerű jelentésért. Emlékeztet bennünket arra, hogy az energiahatékonyságba be kell ruháznunk ehhez. Erre szükség van nem csak a versenyképességünk, hanem az energia biztonság biztosítása érdekében is. A struktúrális alapok és az európai beruházási alapok megfelelő felhasználására az energiahatékonyságot tudjuk növelni. Az erőfeszítéseinket és az erőforrásainkat a prioritási területekre kell összpontosítani. Ide tartozik például a megújuló energiák támogatása, az energiahatékonyság és a sérülékeny fogyasztók közötti kapcsolat megerősítése, hiszen ennek köszönhetően érhetünk el jó eredményeket. És a földrajzi jellegzetességeket is figyelembe kell venni a különböző régiók érdekében. 2020-ig szeretnénk elérni azt, hogy az ERFA és a kohéziós alapok a megfelelő beruházásokat támogatni tudják az energiahatékonyság területén. Köszönöm szépen, és most a csak nevében biztos asszonynak adom meg a szót elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Keva Kekus asszonynak én is, azért a munkáért, amit ezzel jelentéssel kapcsolatban végzett. Nagyon átgondolt és alapos, és sok segítséget fog nyújtani a bizottságnak, hogy a cselekvését előkészítse. Osztjuk azt a véleményt, hogy a kohéziós politikai eszközök be kell, hogy ruházzanak az energia területére is, és ezzel hozzá kell, hogy járuljunk a versenyképesség növeléséhez, a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ahogy a jelentéstevő is mondja, nagyon fontos, hogy a regionális és helyi szintek is hangsúlyozásra kerüljenek, hiszen csak így tudjuk az energia területén az ambíciózus céljainkat elérni helyi megoldásokra van szükségük az állampolgároknak, ahogy ezt nagyon sokan illusztrálták a hozzászólók között is. Az energia területén az intézkedések a kohéziós politikai programok területére esnek, és éppen ezért az is fontos, hogy legyenek egységesített eszközeink, legyen a fenntartható energia beruházás a lakóépületek területén, eszköz, a parlament szerintem támogatni fogja, és szükségünk van a támogatásukra, hogy a lakó épületek területén a politikáinkat meg tudjuk erősíteni. Az energiarendszerek átalakításán kell dolgoznunk itt. Az új energiahatékonysági irányelv előírja azt, hogy nagyon fontos az energiahatékonysági célok elérése érdekében 2020-ig az épületek átalakítása. Nagyon eredményorientált a jogszabálytervezet, és éppen ezért gyakorlati iránymutatásokon dolgozik most a bizottság, hogy az épületek területén a fenntartható energia és a kohéziós alapokból való finanszírozás a lehető leggyakorlatilasabb módon valósulhasson meg a jól működő piacok létrehozása is fontos számunkra. A gazdasági válság idején fontos, hogy olyan programok legyenek, amelyeknek a lehető legmagasabb a hozzáadott értéke. A régiók és a tagállamok is intenzíven dolgoznak a következő programidőszakra vonatkozó programok kidolgozásában, a konkrét igényeket felmérik, illetve a régiók potenciáját, hogyha ennek alapján ki tudjuk használni, akkor az sikerre fog vezetni. Köszönöm, ezzel a vitát lezártuk. A szavazás szintén holnap 12 órakor lesz. És következik a következő napi rendi pont, Milana Guido jelentése, az Adriai és a Jón tenger halászati stratégiája.